Allora iniziamo le... Kezdjük meg tehát a szavazáshoz fűzött indoklásokat. Elsőként a Rivellin jelentést nézzük meg, a 2009-es mentesítés Európai Bíróság tárgyában. Megadom a szót Annan képviselőnek, tessék. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy milliárd ide, egy milliárd oda, nem sokára már igazi pénzről beszélünk. Az Európai Unió a mentő csomagokra a nemzeti kormányoknak rengeteg pénzt adott. Az Egyesült Királyság 7 milliárd fontot nyújtott Írországnak, 2,5 milliárdot Portugálnak, és a társadalombiztosítási eh, juttatásokban 7 milliárdos csökkentésre kényszerültünk egy olyan politika miatt, ami láthatóan eh, megbukik. Amikor megegyeztünk a mentőcsomagokból, azt, azt mondtuk, hogy a spekulációt akarjuk eh, megakadályozni. Most már nyilvánvaló, hogy látjuk, hogy Görögország nyíltan kezd tárgyalni az átütemezési újabb kölcsönökről. Ezt a pénzt nem fogjuk látni, és jogsértések történtik. Ezeket a mentőcsomagokat a szerződés tulajdonképpen kifejezetten tiltja, és egy a kormányok és a bankok, most az európai eh, bankoknak, kötvény eh, tulajdonosoknak eh, tulajdonképpen az európai adófizetők pénzét adják oda. Írország és körögország most kölcsönt vesz fel, és ezt adja Portugáliának, és fordítva. Rudyard Kipling mondta, hogy senkit nem tudunk eh, olyan eh, úgy megmenteni, hogyha nem akarja, hogy, eh, és nem működik együtt abban, hogy megmentsék. Köszönöm, Fox úr következik, tessék. Uh, Madam President. Elnök asszony, szavaztunk a 2009-es mentesítésekről, és olyan időpontban történt ez a szavazás, amikor egész Európában a kormányok megszorítási intézkedéseket tesznek, csökkentik a közkiadásokat, növelik az adókat. És mégis az Európai Unióban minden évben a bizottság egyre több pénzt kér, és minden évben a számvevőszék azt válaszolja, hogy a pénzeket nem jó célokra költik el. A számvevőszék azt is mondta, hogy a 2009-es végelszámolások, amikről szavaztunk, ezek tele vannak hibával, érdem hibákkal. És ezért örülök annak, hogy a brit konzervatívok és jó barátaink, az európai konzervatívok nemmel szavaztak ezeknek a mentesítések, ezekre a mentesítésekre. Az EU sokkal gondos Pontosabban kellene, hogy bánjon az adófizetők pénzével. Grazie, l'onorevole. Köszönöm. Kamala képviselő következik. Thank you, Madam Köszönöm, elnök asszony. Amikor a választópolgáraim az EU költségvetésről kérdeznek engem, az egyik dolog, amit nem értenek, különösen a mostani nehéz időkben, az az, hogy miért, mire költjük ezt a sok pénzt olyan időszakban, amikor a kormányunknak csökkenteni kell a kiadásokat, a közkiadásokat, és az EU kormányai mindenütt pontosan ugyanezt teszik. Miért van ez így, hogy az EU egyre több pénzt eh, kér a költségvetésébe és a eh, több éves költségvetési keretbe, és ugyanakkor miért nem tudja hatékonyabban elkölteni ezt a pénzt, ami megvan? Ahogyan a kollégám Fox úr is elmondta, a 2009-es EU eh, e végelszámolás tele van hibákkal, 15 16 éve így van ez. És a válaszó polgárai megkérdezik azt, hogy miért nem tudjuk hatékonyabban elkölteni ezeket a pénzeket. Bármi, bárhogyan is érezzünk az Európai Unióval kapcsolatban, azt mind, mindig egyetért, hogy bölcsebben kellene elkölteni a pénzt. Grazie. Köszönöm. Button úr a teremben van? No, non c'è. Nem, nincs itt. Tehát Térjünk át az itala jelentésre, a 2009-es mentesítés Európai Parlament címmel. Takula képviselő kap szót. Parola all'onorevole Golnis. Golnis képviselő kap szót, tessék. Elnök úr, én a parlament mentesítése ellen szavaztam, nem annyira pénzügyi, inkább politikai okokból, mert a parlament nem igazán parlament, nem is beszélünk, nem vitázunk, nincs erre lehetőség. Még az alapvető jogok sem érvényesülnek a személyemen túlmenően. Szégyellem ezt az intézményt, hiszen itt nincs korrekt politika, nincs eszmecsere, nincsen valódi szólásszabadság. Ez a konformizmus. Időnket azzal töltjük, hogy olyan munkákat végzünk, amelyet egy technikai ügynökség sokkal jobban el tudna végezni a szabályok harmonizációja területén, és az ENSZ védi az emberi jogokat Indonéziában, vagy akár bárhol a világon. Nekünk semmiféle hatáskörünk van, és nincs képességünk arra, hogy megvédjük az emberi jogokat. Szégyellem ezt a parlamentet, ez egy szégyenletes parlament, és szégyellendő. Grazie. La... Köszönöm. Takula képviselő kap szót. Arvoisa. Tisztelt Elnök asszony, az Európai Unió költségvetésénél fontos tudni azt, hogy az Európai Parlament által elköltött pénzek átláthatóak, teljesen nyilvános módon kerülnek elköltésre. Az összes tagállamnak csökkentenie kellett a saját költségvetését, és nagyon fontos, hogy mi is lépést tartsunk ezzel. Fontos a nyitottság, az átláthatóság, hiszen ez a munkánk. Néhány gondolatot mondanék most csökkentésekről. A kulturális szolgáltatások, például a Lux díj néhány tízezer euróba kerül. Ez viszont megfelelő helyre kerül, hiszen a kultúra és a kreatív iparágak növekednek. Tehát, hogyha ezeken a területeken eh, takarékoskodunk, akkor eh, az Európai Unióban növekedés ellenes politikát folytatunk, inkább csökkentsük a bürokráciát. Jusson arra kevesebb pénz, mert a bürokrácia nem generál növekedést. A képviselőkre vonatkozó reformok az összes tagállamban hasonlóak, az az elképzelés az alapja, hogy minden képviselő ugyanazt a tiszteletdíjat kapja, és a saját hazájában fizeti az adót utána. Grazie. Or- Köszönöm. Térjünk át a Morera jelentésre. Az autonóm sürgősségi preferenciákról Pakisztán számára Roldel képviselő kap szót. nu fik vi jo så ikke øh, stemt den endelige. Igen. Pakisztánnal kapcsolatban eh, szeretnék utalni arra, hogy eh, véleményem szerint észszerű lenne Pakisztánt átsegíteni ezen a rendkívül nehéz időkön, hiszen 450 millió eurót irányzott elő az Európai Unió különleges segélynek. Most pedig jó, hogy eh, úgy döntöttünk, hogy eh, megszüntetjük eh, például a bőr és a textil esetében a vámot. Helyes döntés volt. Azonban azt is szeretném elmondani, hogy szinte családnak, sőt szemforgatónak tartom, hogy ugyanakkor kijelentjük, hogy amennyiben a mi kezdeményezéseink produktívak, akkor ismét létrehozzuk a vámhatárokat. Tehát szerintem a parlament vizsgálja felül ezt a döntését. Grazie. Köszönöm. Morganti képviselő kap szót. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Elnök asszony, tisztelt kollégák, elhalasztottuk a szavazást, de erőteljesen ellenzem ezt a jelentést mert nem szeretném a textilipar halálát látni, amely évszázadok során Toszkána igazi gazdasági erejét képezte. Most a vámokat lebontjuk a pakisztáni textilipar előtt, aztán jöhet majd India, és akár bármilyen más ország. Ez az Európai Unió felgyorsított kereskedelmi politikájának gyümölcse. Pakisztánt Európa már segítette az árvizek után körülbelül fél milliárd euróval. Azt mondják, hogy a segélyeket azért is adjuk, hogy az antidemokratikus kisiklásoknak elejét vegyük. Nem Pakisztánban rejtőzött-e a legveszélyesebb körözött bűnöző, a tavalyi évben Veneto régiót is nagyon súlyos áradások sújtották, és az nagyon sok helyi textilipari vállalkozásra káros volt. Ezzel a megállapodás aláírásával az a veszély, hogy újra teljesen hiába való célokra költjük a pénzünket, a kis textilvállalatokat Európa már elhagyta, magára hagyta, a nagy termelők kommandíroznak, mi viszont a végletekig harcolunk, hogy megőrizzük területünk ezen értékes erőforrását. Elnök, már képviselő kap szót. Six months hat hónappal a pakisztáni árvizek után az ENSZ eh, emberi katasztrófáról beszél. Azóta ismét eh, hónapok teltek el, és az Európai Unió és a WTO nem adott megfelelő választ erre a humanitárius katasztrófára. A textil és egyéb eh, termékek tekintetében megadjuk a vámmentességet. Azonban ez igazából nem csak jelzés értékű intézkedés, hanem azt is jelenti, hogy a demokratikus szakszervezetek ellenőrizzék, hogy mire kerül majd a pénz. Tehát, hogy kórházakat, iskolákat építsenek, ezeket hozzák helyre. A dolgozók helyzetéről a Pakisztán haladó dolgozók szövetsége tájékoztatott. Fontos az, hogy tudjuk, hogy a kormányzat nem enged sok szakszervezetet megszervezni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy Muszkardini asszony nincs a teremben, áttérünk tehát a Schlitter jelentésre. A tagállamok és a harmadik országok közötti kétoldalú beruházási megállapodások tekintetében megállapított átmeneti rendelkezések címmel Antoniozzi úr kap szót. Elnök asszony, a Lisszaboni szerződésben szerepelnek a közvetlen beruházások, amelyek a közös kereskedelmi politika hatája alá tartoznak a harmadik cikk értelmében. Az Európai Uniónak kizárólagos hatásköre van ezen a témakörben. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a tagállamok továbbra is hatályban tartottak számos megállapodást harmadik országokkal, amelyek a közvetlen külső beruházásokra irányulnak. Hogyha el akarjuk kerülni, hogy ezek a megállapodások ellene menjenek a szerződés normáinak, akkor mindenféleképpen el kell fogadnunk azokat a normákat, amelyek a Sülter jelentésben szerepelnek a jelenlegi rendelkezéseket újakkal felváltani az egyetlen lehetséges útja annak, hogy a beruházókat megfelelően védjük, és jogaikat megfelelően garantálja a jogbiztonság ezen megállapodások keretében. A jelentés ebbe az irányba halad, ezért szavaztam igennel rá, köszönöm. Elnök Antinoro úr következik. Elnök asszony, én is igennel szavaztam erre a jelentésre, mert meg vagyok győződve arról, hogy az európai beruházásokat ellenőrizni kell, amelyek a külvilág felé irányulnak a nagy gazdasági bizonytalanság korszakában. A szerződés hatályba lépésével a beruházások feletti hatáskör a tagállamoktól átkerül az EU-hoz. De jó lenne, hogyha a bizottság szeptemberben meghatározni a stratégiai irányvonalat ezen a területen. Az átmeneti időszakot szabályozni kell, fontos, hogy megfelelő bilaterális megállapodások jöjjenek létre, illetve megőrzésre kerüljenek a harmadik országokkal, és a tagállamok megfelelő körülmények között tárgyalhassanak új megállapodásokról. A jogbiztonság mindenféleképpen csak relatív marad ebben az átmeneti időszakban, így nem lesz teljes a beruházások védelme, és a bilaterális megállapodások határideje sem került pontos meghatározásra. Tehát fontos ez az átmeneti időszak, hogy kezeljük ezeket a problémákat, és a joghézagok elkerülése céljából az, ez a jelentés még a tagállamoknál hagyja a hatásköröket a már megkötött megállapodások tekintetében. Tehát jó lenne, hogyha a bizottság minél hamarabb kidolgozná a stratégiai irányvonalat mindezen észrevételek figyelembevételével. Elnök, most pedig nézzük a Moreira jelentést, a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás címmel. Rode képviselő kap szót. Eh, Arról szavaztunk, hogy 66 eh, millió eurót nyújtsunk Grúziának makro szintű pénzügyi támogatásként. Ezek a pénzek eh, mégiscsak gazdasági felelősséget és átláthatóságot követelnek a fogadó féltől. Nagyon fontos az, hogy ezeket a forrásokat úgy osszák el, hogy az a mi érdekeinket is szolgálja. Grúziának nagy a geopolitikai jelentősége, kettős sok érte, az egyik a 2008. augusztusi Oroszországgal vívott háború volt, a másik pedig a, a gazdasági válság, és az ország még mindig orosz gazdasági embargó alatt áll. Ez az ország nyugatbarát, nyugati orientációjú, és ma megmutattuk, hogy támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Bielan képviselő kap szót, tessék. Bardzo, pani przewodnicząca. Gruzja jest jednym z pań... Köszönöm. Grúzia stratégiai fontossággal bíró ország és az Európai Unió keleti és déli határán fekszik. Éppen ezért a keleti partnerség részét képzi. Ezen kívül Grúzia olyan ország, amely euróatlanti pályán halad. A 2008-as konfliktus megmutatta, hogy mennyire fontos, hogy ezt az országot az európai érdekszféren belül tartsuk. A makroszintű pénzügyi támogatás már 2009 óta folyik. Ez pedig kulcsfontosságú támogatás, hogy az ország gazdasági és pénzügyi stabilitása helyreálljon. Nagyon lényegesnek tartom, hogy az Európai Tanács új segítségen gondolkodik. Köszönöm. Grazie illa. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a ma vitát, felfüggesztjük az ülést 15 óráig.